keresztények üldözése világszerte és a kenyai diákok meggyilkulása az Al-Shabaab iszlamista terrorszervezet által. Megadom Mimica biztosnak a szót. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Teljes mértékben osztom aggodalmukat a keresztények sorsával kapcsolatban szerte a világban. A legutóbbi fejlemények, így a pakisztáni két templom felrobbantása, a nigériai öldöklések, a líbiai lefejezések, a, az ISIS, Daesh, szíriai fellépése, illetve a legutóbbi kenyai egyetemi kollégium elleni merénylet felháborították támogatják a nemzetközi közösséget. Nagyon nagy aggodalmat okoznak a ilyen fellépések. Elfogadhatatlan ez. Barbár módszereket, embertelen módszereket alkalmaznak. A, a Daesh, az ISIS, a Boko Haram terroristái az emberi természettel teljesen ellentétes felfogásban az Európai Unió határozottan elutasítja a gyilkosságokat és az emberi jogsértéseket, amelyeket ezek a terrorszervezetek követnek el, keresztények, illetve más vallású és más etnikumú csoportokkal szemben, és erről sem szabad megfeledkezni a vallásszabadságról 2013. júniusában elfogadott EU iránymutatások szerint mindenkinek lehetővé kell tenni, hogy szabadon gyakorolhassa egyénileg vagy közösségben másokkal a vallását, annélkül, hogy attól kellene tartania, hogy megfélemlítik vagy megtámadják ezen alapvető szabadságjogok megsértését nem tűrhetjük. Ez nyilvánvalóan a keresztényekre is vonatkozik. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a terrorizmus első célpontjai a muzulmán országok lakosságai. Nem szabad, hogy egyfajta vallási konfliktus alakuljon ki. Abdullah Jordán király kiváló beszédében erre emlékeztetett itt ebben a házban. A keresztények elleni támadások, az emberiség és az iszlám elleni támadások is egyben. A keresztények a régiónk múltjának, jelenének és jövőjének szerves részét képezik, mondta a király az Európai Unió súlyos konfliktusokkal kell, hogy szembenézzen ebben a régióban. Nagyon fontos, hogy az arab partnerekkel szoros együttműködésben maradjunk, és együtt kezeljük a jelenlegi veszélyeket és biztonsági fenyegetéseket. Nyilván a fenyegetések között a dzsihadista, terrorizmus és a transnacionalista bűnözés egyáltalán egyaránt megtalálható. Nagyon fontos, fontos, hogy a gyökerét is felszámoljuk ezeknek a válságoknak, így a fiatal nemzedék gazdasági és szociális helyzetét javítsuk ezekben az országokban. A február 9-i tanácsi konklúziók nagyon inkluzívak a terrorizmus elleni küzdelemben, és itt a radik radikalizmus elleni fellépést is hangsúlyozzák. Nagyon fontos a kétoldalú és sokoldalú együttműködés az oktatási, emberjogi kérdésekben az egyes kormányokkal, ugyanakkor a helyi fellépés is nagyon hasznos lehet. De hadd térjek vissza a legutóbbi eseményre, a kenyai merényletre. a Zásabáb által Kenyában az elmúlt másfél évben elkövetett legsúlyosabb merénylet volt ez. Sajnos a terrorcselekmények gyakorivá váltak Kenyában, és általában az Afrika szarva régióban sok merényletet követnek el, sok erőszakos cselekményt. Nyilvánvaló, hogy az iszlám állam, illetve a Boko Haram módszerei ihlették az al-Shabaabot. A keresztények külön kiválogatása és a kivégzések a múlt év végi merényletekre emlékeztetnek. Ez egy nagyon aggasztó tendencia. Annak ellenére, hogy a kenyai muzulmán közösség a korábbinál erőteljesebben elítélte a támadást, megvan a veszélye annak is, hogy további megosztottsághoz vezethet ez, a különböző vallási közösségek között. Ez lenne ugye a célja az elkövetőknek. Főképviselő asszony április 3-án eh, tett nyilatkozatot, és azt mondta, hogy a Garitha melletti eh, kollégiumban 130 ember meggyilkolásával a terroristák megmutatták, hogy elhatározott céljuk, hogy az oktatást alássák, a stabilitást megingassák, és az állampolgárok között megosztottságot hozzanak létre. A radikalizmus, a terrorizmus globális problémák, nem lehet őket elszigetelten kezelni. Ezért miközben a globális terrorfenyegetésre globális választ kell adni, a különböző megoldások testre szabottak és egyéniek kell, hogy legyenek. Újra kell gondolni a regionális stratégiáját az Európai Uniónak. Az Európai Unió most azzal foglalkozik, hogy pontosan feltárja, hogy a radikalizáció az egyes országokban miként működik, így Kenyában is, és meg kell próbálni jobban tudni reagálni a különböző fejleményekre. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos úr. Most akkor térjünk a frakciók felszólalóira. Először az Európai Néppárt nevében Bárió kollega beszél másfél percben. Sí, muchas gracias, señor. Köszönöm szépen, elnök úr. Múlt csütörtökön nagy hét csütörtökén Kenya egyik egyetemén egy terrorista csoport meggyilkolt egy csapatnyi keresztény fiatalt. El tudjuk képzelni, micsoda borzalom hogy elválasztják a fiatalokat a barátaiktól és a családjuktól csak azért, mert keresztények és meggyilkolják őket. Az EPP már kiadott egy nyilatkozatot, elítélve ezeket az atrocitásokat, és a kenyai terrorista támadást. És eh, az eh, politikai ellenféleink megpróbálnak minden eh, keresztényüldözéssel kapcsolatos kitételt kigyomlálni az állásfoglalás tervezetből. Mi pedig ezt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a keresztények eh, milyen üldöztetést szenvednek el szerte a világban. Nincsen vesztenivaló időnk, ez jó alkalom arra, hogy megvédjük a keresztényeket és felszólaljunk a védelmükben. Nem akarunk első és másodosztályú áldozatok között eh, különbséget tenni. Kérem mindenkinek eh, a támogatását az EPP állásfoglalás tervezetére. Vielen Dank. Köszönöm szépen. A következő a szociáldemokrata frakció nevében szintén másfél percben Valenciano asszony. Minden diszkriminációt és erőszakot elítélünk, amelynek az alapja a vallás minden régióban, és a szélsőségesség ellen is fellépünk. Az elsabab pontosan ezért az egyetemek ellen intézett támadást egy egyetem ellen, és azért nem volt olyan nagy sajtóvízhangja, mert nem fehéreket öltek. Ezért nagyon a partvonalra szorult a hírekben ez az esemény. Egy olyan kampány is indult, amely azt mondja, hogy 142 ember nem csak egy szám. Tudnunk kell, hogy mi minden történik ebben az országban. Már Kenya függetlenné válása előtt is nagy konfliktus volt eh, Észak és a, az ország fennmaradó részek között, és a szomáliai valóság még eh, veszélyesebbé tette, tette ezt az országot. Az elsabab eh, terroristái is arról beszélnek, hogy Kenya ellen viselnek háborút. Az Európai Uniónak Kenyát kell támogatnia, hogy megteremtse biztonságát és megoldja a biztonsági problémáit. Szabályozni kell az ország Szomáliával fenntartott kapcsolatát, politikai eszközökkel is. Ez egy háború, Kenya ellen és mindenki ellen. Köszönöm szépen. A konzervatívok nevében egy percben eh, Dzsambacki kollega. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, eh, tisztelt kollégák! Nincs készség a tekintetben, hogy eh, borzalmas cselekményeknek lehetünk szemtanúi embereket, a vallásuk miatt gyilkoltak meg, azért, mert keresztények. Nem nehéz felfogni a keresztényeket, azért üldözik, mert beavatkoznak Kenyában és Szomáliában a radikális iszlamisták a szétesett észak-afrikai országokban összefogtak az értékeink, az életmódunk ellen, és ezt elég világosan és arrogáns módon kifejezésre is juttatták az elmúlt napokban. Ezért nem állásfoglalásra van szükségünk, hanem katonai beavatkozásra. Kenyában köszönöm. Köszönöm szépen a kollégának. A GUA nevében, eh, eh, az ALDE nevében eh, Csem Köszönöm szépen. A keresztény üldözés ellen mindent meg kell tenni, és segítséget kell nekik nyújtani egy állásfoglalással és a parlament részéről. Mindazonáltal az ALDE frakció a diákok gyilkolásával is szeretne foglalkozni Kenyában, és biztos vannak ennek eh, vallásos és politikai okai is, és etnikai okai, vagy eh, a zónában eh, már évek óta folyó polgárháború sorozatok is, vagy az a háború, amelyet az a nyugati értékek és az elnyugatosodott értékek, vagyis hát a demokratikus értékek ellen vívnak. A diszkrimináció elfogadhatatlan, és egy ilyen döbbenetes tettel szemben azt látjuk, hogy Európa nem tud semmit tenni, hogy megakadályozzuk ezeket, legyen az Máli vagy más térségek, ahol a kisebbségek üldözést szenvednek el. Az Európai Uniát érdekelték kell tenni ebben a folyamatban, és szerepet kell vállalnia, mint eh, képző intézmények részéről, vagy abban, hogy rövid távon megpróbálják megállítani a gyilkolást és üldözést, a demokratikus nyugati értékek elleni támadásokat. Ezt szeretnénk elérni ezzel az állásfoglalással, amiről holnap szavazunk. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő egy percben a baloldal nevében. Eh, Rodríguez kollega. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elítélni az Sabat által elkövetett mészárlást az, a Kenyai Egyetemen. Szolidaritásomat szeretném kifejezni az áldozatokkal és családaik, családjukkal. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hozzájáruljunk az, az ilyen terrorista csoportok megszüntetéséhez és felszámlálásához. A, kap, a katonai beavatkozás nem elégséges. Amikor ez 92-ben megtörtént Szomáliában, akkor sem hozott megoldást. A gyarmatosítás utóéletét látjuk most, az erőforrások kimerítését, a szegénységet. Több száz, több ezer menekült, menekül az országból, gyermekszegénység, alultápláltság tapasztalható. Ez ellen senki nem tud tenni, sem az Egyesült Államok, sem az ENSZ. Meg kell szüntetni Afrika kifosztását, az elnök körbe, közbevág, és vissza kell adni ezeknek a népeknek a szuverenitását. Köszönöm. Um, can I not only ask... Azt szeretném kérni egyrészt, hogy tartsák magukat uh, az időhöz, másrészt pedig, hogy ne beszéljenek ilyen gyorsan. A, a tolmácsok számára nagyon nehéz követni az ilyen gyors beszédet. Kérem tehát, hogy ezt is vegyék figyelembe, hogyha azt akarják, hogy a kollégák értsenek önöket. Hajbuk asszony másfél percben az öldek nevében. Köszönöm, elnök úr. Azok a támadások, amelyek Kenyában történtek, a legszörnyűségesebbek, és nagyon hevesen kritizálni kell. Mindig is eh, megráz az, hogyha bizonyos eh, csoportok hatalmat építenek ki, és ezzel másokat, másoknak ártanak. Az iszlám al-Sabah pedig ezeket a támadásokat vallási eszközzel, vallási álcával követi el annak érdekében, hogy Kenyát destabilizálja. Tudjuk, hogy az Ásában célirányosan keresztények ellen alkalmazza. Szomáliában sem riadtak vissza attól, hogy gyerekeket, nőket, diákokat, iskolásokat, muzulmán csoportokat is meggyilkoljanak. A vallás tehát eszközé válik, ezt nem szabad megengednünk. Az állásfoglalásban azt szeretnénk, hogyha kenyára figyelnénk. Ha ezt tesszük, akkor még egyszer Emlékeznünk kell arra, hogy milyen is a helyzet Kenyában, az ország északi részén, ahol rendkívül instabil. A kenyai hatóságok pedig nem érzik igazán, és nem tudnak együtt érezni a muzulmán kisebbségekkel. Ez az ottani helyzetet súlyosbítja. Az Ásábát pont itt próbál hatalomra törni, és az Európai Uniónak ezt meg kell akadályoznia. Köszönöm szépen, kolléganő. Egy percet kap az EFDD nevében felszólaló Castaldo kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. majdnem 150 árt, ártatlan diákot gyilkoltak meg Kenyában. Ez súlyosan befolyásolja az ország jövőjét. a kenyai fővárosban sajnos nem lehet kézenfogva sétálni, mint Párizsban a különböző vallási felekezetek képviselőinek. A szomáliai állam szétesése van a probléma mögött. Az a Shabab terrorcsoport nagyon nagyszámú szélsőséges tartalmaz. Ez egy termékeny talaj a szélsőséges eszmék számára a terrorizmus ellen fel kell lépni. 900 ezer emberről van szó, elkerülhetetlen, hogy a szélsőséges eszmék virágozzanak egy ilyen szegény területen. Nagyon radikális csoportok alakultak ki. Figyelmeztetni kell erre a muzulmán közösségeket a szegénység ellen a demokrácia a legjobb megoldás. Már Bizzotto. Már Bicotto következik most egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A kenyai diákok meggyilkolása mindenkit fel kell, hogy rázzon ezekre a gyilkosságokra azért került sor, mert ezek az emberek keresztények, és ez az egésznek, ez az egésznek csak egy kis része. Évente több ezer embert gyilkolnak meg, fejeznek le. Ferenc pápa azt mondta, hogy aki hallgat, az mellette van. És ez Európára is érvényes, ugyanis ez egy borzasztó népírtás itt nem társadalmi érdekekről van szó, hanem gyűlöletbeszédről, a gyűlölet elterjesztéséről. Ezek valóban igazi szörnyek, akik ezt végrehajtják, ezeket a tetteket. A keresztényeket akarják kiirtani. erről van szó, ez folyik most, és Európa ezt még nem igazán értette meg. Európa semmit nem tett egyelőre ezeknek a keresztények a megvédése érdekében. Az Európai Unió miért nem lép fel, miért nem reagál? Mit

európának része a szekularizmus része köszönöm szépen egy mondat csak része a szekularizmus része a laicitás de európai unió soha nem lehet nem támogathat egy szekuláris kalifátust. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Másfél percben Kasetu Kienge következik. Köszönöm, elnök úr! százötven személy neve szerepel a listán olyan embereké, akiknek akik számára a remény teljesen elveszett, itt csak nevekről van szó, de ma tisztelgünk az áldozatok előtt és határozottan elítéljük a fundamentalista erőszakot, amely Európa szerte, Afrika szerte pusztít. Európában az álsababról beszélünk, ez azt jelenti, hogy fiatalok. Fiatalok, akik elpusztítják a jövőt, és határozottan kell fellépnünk annak érdekében, hogy az elvakult szélsőséges erőszakot elutasítjuk. Ugyanis az emberéletek elvesztése mögött ott áll egy kontinens. Éppen ezért azt kérjük, hogy az Európai Unió a gyökereket oldja meg, a, gyökeres, a gyökereket, azon problémákat, amelyek mögött meghúzódnak, ugyanis a szegénységet kell felszámolni, a diszkriminációt, és biztosítanunk kell azt, hogy az etnikai és vallási különbségeket kisimítsuk. Nem engedhetjük meg azt, hogy a polgári szabadság jogokat lábbal tiporják. Minden egyes visszalépés egy ország demokratizálódása során egy győzelem a terrorizmus számára és ez ma egy nagyon komoly kihívás, amelyel a modern civilizációk szemben állnak, olyan civilizációk, amelyek alapja az emberi jogok tiszteletben tartása. Köszönöm. Dank nochmal. Köszönöm szépen. Még egyszer emlékeztetném a kollégákat arra, hogy olyan tempóban beszéljenek, hogy az a tolmácsok számára is lehetővé tegye az előadások, a beszédek lefordítását. Rúzsa Tomásics következik egy percben. Köszönöm szépen. A terrorizmus semmiképpen sem védhető olyan igazságtalanság által, amelyet egy ország, vagy egy vallási csoport, vagy egy etnikai csoport ellen követnek el. Bárki, aki igazolni próbálja az erőszakot, fel kell, hogy tegye magának azt a kérdést, hogy miért veszítette életét 147 ártatlan ember. Kiket gyilkoltak meg ők? Senkit. Fiatalokról volt szó, ők pusztán tanulni akartak, és élni. Az egyetlen hibájuk, az egyetlen bűnük az volt, hogy keresztények voltak. Olyan keresztények, akik nem élhetnek a világ olyan részeiben, ahol a terrorizmus uralkodik. A világ számos részén a keresztények most elhagyják otthonaikat, elhagyják hazájukat. Nem szabad megfeledkeznünk az általunk vallott értékekről. Ezek mindenek előtt keresztény értékek. És el kell érnünk azt, hogy ezen értékek továbbra is jelen lehessenek ott, ahol évezredek óta jelen vannak. Tisztelt biztos úr, hogy és nagyon nehéz megfelelő szavakat találni ebben a tragikus esetben. Sok minden eh, elhangzott, és ezeket csak alá tudom húzni. Biztos úr azt mondta, hogy ami a beszédet illeti, én azt mondtam, hogy nem tudok semmit mondani, amivel nem, nem értenék egyet a keresztények kiírtás elleni harc kapcsolatban. Ön beszélt a terrorizmusról, ennek okairól, a konkrét esetekről és a konkrét megoldásokról, és pont itt megállt nem igazán osztotta meg velünk a következtetéseit. Melyek azok a e, tanulságok, amelyeket le lehet vonni? Mi történt azóta? Mit tettek a szolgálatok e, Kenyával a kenyai hatóságokkal együttműködésben. Mit lehet csinálni, mire van szükség, melyek azok a konkrét lépések, amelyeket tenni kell eh, annak érdekében, hogy elkerüljük ezeket az eseményeket. Köszönöm szépen, a következő hozzászóló egy percre. Ines Krisztina Zuber, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A terrorista erőszak olyan csoportok által, mint az Al-Shabaab mindenképpen elítélendő. Úgy gondoljuk, hogy szükség van egy terrorizmus ellenes stratégiára az Európai Unióban. Ki kell mondjuk azt, hogy bennünket is meg, illetve a felelősség a probléma létrejötte miatt. Nagyon sok a nyugati katonai beavatkozás Afrika szarvának számos országában. Ezek elősegítették ezen csoportok radikalizálódását a katonai beavatkozások helyett fel kell hagynunk ezekkel. Alternatív megoldásra van szüksége, ahogyan ezt frakciónk is javasolta. Kenya és az összes afrikai ország esetében a benemavatkozás elvét, a szuverenitás tiszteleben tartását kell előtérbe helyezni, az Európai Uniónak pedig más stratégiákkal kell helyettesíteni a szabadkereskedelmi megállapodásait. Előtérbe kell helyezni ezen afrikai országok érdekeit, a valódi, szolidáris együttműködés, támogat, támogassa az oktatást, támogassa azon szociális problémák megoldását, amelyek a probléma hátterében meghúzódnak. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Másfél percen Jonathan Arnott. Biztos vagyok abban, hogy itt mindenki a teremben át, ugyanazt érzi, hogy sajnálatot érez, és dühöt, ami a Kenyői Egyetemen történt a keresztény hallgatókkal. A támadásnak a körülményei rettenetesek. Ez nem véletlenül történt. A keresztény hallgatókat kiválogatták és megölték őket. Keresztényként arra emlékszem, hogy mi történt valóban, akik Isten értelme akarnak élni, azokat üldözik. Talán a nyugati gondolkodásban elfelejtjük, hogy minek vannak kitéve az egész világon számosan a keresztények közül, szinte nap mint nap ezt látjuk. Itt például a segélyszervezetek okán. Ez nem egy kivételes eset, amit láttunk. Kenyában 28 keresztényel raboltak el egy buszt, és lelőtték őket. Decemberben 36 keresztényt raboltak el, és fejeztek le. Januárban egy katolikus lelkészt, aki elhagyott, aki éppen kijött egy istentiszteletről, is megölték, és a bevásárló központban is ez történt igenis hogy emlékszünk, mennyire dühösek voltunk a Charlie Hebdo esetében, viszont ugyanennyire tragikus, hogyha Afrikában történik ilyen. Köszönöm szépen, Julie Schaffhauser. Oui, euh, merci mes collègues pour ce Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim! ezeket a hozzászólásokat, a különböző hozzászólók mind egyetértettek. Ez a rettenetes 147 diáknak ez a rettenetes kivégzése, amellett, hogy ezt elítéljük, szembe kell néznünk a valósággal. Milliókat üldöznek, millió keresztényt üldöznek naponta a világ szerte, mert csak azért, mert keresztények. Krisz, keresztény fú fóbiáról is beszélhetünk. Most nem szabad eltitkolni, vagy nem szabad elhallgatni ennek a szörnyű tettnek a vallási hátterét. Nem szabad megengedni azt, hogy csöndben maradjunk, nem szabad szemet hújni, nem, mindig is ki kell mondani, hogy mire kerül sor az afrikai és a keleti keresztény mártírok, helyzete, és arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen borzasztó, mennyire értelmetlenek ezek az intervenciók Líbiában, Irakban, amelyeket Amerika és Nyugat-Európa követte Szíriában. Ezen intervenciók következtében is lemészárolják a, keresztényeket világszerte, tehát a mi részességünk is benne van ebbe. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Arnaud Danja Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a eh, garisai támadás eh, ez eh, ez egy Isten elleni büntet. Emlékeznünk kell arra, hogy Afrika nem csak az iszlamista terror áldozata, hanem egy nagyon fontos táptalajt is ad a destabilizációnak az afrikai kontinens és ez az Al-Shabaab terrorcsoportot táplálja, mind Kenyában, mind a szomszédos országban, Boko Haram, Közép-Afrikában, aztán a közel-keleten, az iszlám állammal, az álsábabi fenyegetés, ez már a szomszédos országokat is érintette, Ugandában, Kenyában voltak támadások, Djibouti-ban is, a Garizai támadás előtt és voltak Kenyában is egyéb támadások, Úgyhogy ez hatalmas dimenzió. Az Európai Uniónak továbbra is támogatásáról kell tanúbizonságot tenni. Ez egy rendkívül fontos támogatás, eh, amit az afrikai erőknek adunk a régióban, az egyes országoknak, amelyek a terrorizmus ellen fellépnek. Nincs diszkrimináció a terrorizmus áldozatai között, nem lehet őket diszkriminálni. A 150 diák eh, és a pesavari vagy a pakisztáni 150 diák, akit, akit meggyilkoltak, erre ők rájuk rájuk is emlékeznünk kell. A terrorista, iszlamista csoportok ma sokkal inkább a keresztény kisebbségre is koncentrálnak, e, és erre fel kell hívni a figyelmet. A harmadik országokkal, amelyek a terrorizmus ellen harcolnak, mindenképpen e, föl kell vetnünk a keresztények üldözésének a témáját, és egy bizonyos feltételhez e, kötést is fontosnak tartok. A terrorizmus elleni harcban, aki a támogatásokra akar számolni, annak bizonyos feltételnek meg kell felelni. Köszönöm szépen, Anna Gomez következik. A Garissai Egyetemen elkövetett mészárlással kapcsolatban nem csak a szolidaritásunkat kell kimondanunk a kenyai nép iránt. Ebből is láthatjuk, hogy az Al-Shabaab terrorizmusa abszolút mértékű a térségben, teljes büntetlenségnek örvend, és a konfliktus Afrika kereti részének egyéb országaira is kiterjed. Az Európai Uniónak ösztönöznie kell a kenyai kormányt és más kormányokat, hogy vállalják fel a felelősségüket a terrorizmus elleni küzdelemben, rendelkezésre rendelkezésre kell bocsátani az összes eszközt, beleértve a fejlesztési politikákat is, amelyek a népek érdekét szolgálják. Ami a Garisztai Egyetemen történt, az azt hiszem, hogy egy változást jelképez a nemzetközi közösség részéről. A vallásszabadság és az oktatáshoz való szabadság egy demokratikus államnak a velejárója kell, hogy legyen. És Afrikában azon problémákat kell leküzdeni, amelyek előidézik ezen jelenségeket, és táptalajt szolgáltatnak az Al-Shabaab terrorizmusának, és amely megkövetelte ezt a 147 ember életet és más emberek életét is a térségben. Prioritás kell, hogy legyen az Európai Unió számára, az Afrikai Unió számára is az, hogy a terrorizmus finanszírozásával szemben fellépjen. Um. Again, I for the last time in this debate. If, if... Még egyszer elmondom, hogyha egy percet kapnak a frakciójoktól, akkor nem használ, hogyha hadarnak, mert akkor nem fogják tudni lefordítani önöket. Tehát kérem, koncentráljanak a központi magvára annak, amit mondani akarnak, és röviden mondják el. Urma Spét egy percben. Köszönöm szépen. Ezen a, ebben a hónapban megint csak egy rettenetes támadást látunk ezúttal Kenyiben a keresztények ellen. Egy egyetemet támadtak meg, fiatal embereket a holnap szüleit támadták meg, akik gyerekeket nevelnek. Aztán szétválogatták a keresztényeket az iszlámoktól. Ez az egyik célja éppen a terrorista csoportnak, hogy a vallási gyűlöletet szítsák és látjuk, hogy szélsőséges nézetek nyernek, és kikeresik az, az ellenséget, igyekeznek megölni, azt mondják, hogy ők a hitetlennek, de látjuk ezt Pakisztánban például, ugyanezt történt, az iszlám, megtámadták a földközi tengeren, de aztán Libiában lefejezik, Irakban is hasonlókat látjunk, tehát igenis erősíteni kell a harcot, fokozni kell a harcot a terroristák ellen, az Afrikai Unió Unióval, az afrikai országokkal kell együtt működnünk és részt kell vennünk a békefenntartásban. Köszönöm szépen. Szinte valamennyi kollégának ön egy példaképe most. Miroslav Ransdorf egy percben továbbá is. Csirkiz Asmatov, aki egyébként Akmatov, aki szintén eh, egy eh, iszlám környezetből származik, egy regényhősévé egy olyan szemét választotta, aki erkölcsi értelemben elkötelezett. Ugye a keresztényeket üldözik az egész világon, ahol találkoznak iszlámokkal, és hát vannak más militáns csoportok is. El kell, hogy mondjam, hogy ez egy gyenge pontunk valójában. Szabadina James egyébként szintén kitér erre. Ő a saját közegében bűnt követett el, mert átért a keresztény hitre, és megtakadta, hogy férhez menjen valakihez, aki, aki, amire kényszeríteni akarták. A legnagyobb higánk Európában azt mondják, hogy túlságosan toleránsak vagyunk az intoleránsakkal szemben. A tolerancia az intoleranciával szemben nem mindig egészség, meg kell védeni azokat, akik a világnézetünkben osztoznak. Köszönöm szépen, Ignáció Korau. Egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Azt gondolom, hogyha 150 fiatal áldozatról beszélünk, akkor ez rendkívül szomorú. Szomorú azt látni, azt, hogy ideologizálják ezt a témát. Szomorú azt látni, hogy arról beszélünk, hogy milyen gyakran használjuk az állásfoglalásban azt a szót, hogy keresztény, és arról beszélünk, hogy egyáltalán beleírjuk-e e, azt, hogy keresztények vagy nem. Fiatalok e, kisebbséghez tartoznak, jó, keresztény kisebbség, kisebbséghez, de hogyha most erről kezdenünk, ezdünk el vitázni, akkor tulajdonképpen ez ezzel ugyanarra a szintre süllyedünk, mint a kenyai gyűlöletbeszéd. Ez nem ez a megfelelő üzenet. Az Európai Uniónak minden típusú terrorizmus ellen fel kell lépnie, akár keresztény kisebbségek, akár mások ellen irányul ez. Ez az, amit el kell mondanunk, amit üzenetként meg kell fogalmaznunk. Remélem, hogy a jövőben egységesebben lépünk fel. Köszönöm szépen, kiváló! Blue card kék kártya, megválaszolja a kék kártyát? Tessék, Tereza. Funciona? Igen, azt szerettem volna megkérdezni Korrau úrtól. Ignacio, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem jól idézett, amikor azt mondta, hogy egy állásfoglalásban csak kétszer említjük a keresztényeket. Nem, ez nem egy ideológiai küzdelmet jelent, vagy bármi hasonlót. Egész egyszerűen azt állítottam, hogy az előterjesztett állásfoglalásban, az állásfoglalás címe Kenya mellett a keresztények üldöztetését is tartalmazza. Hogyha önök ebben az állásfoglalásban nem említik meg csak kétszer a keresztényeket, akkor ez azt jelenti, hogy van valami, ami nem működik. Hogyha egy állásfoglalást készítünk az üldözésről, amelynek mondjuk a romák az áldozatai, ahogyan ez így megtörtént, de az állásfoglalásban nem említjük meg őket, vagy itt ebben az esetben nem említjük meg őket, akkor azt kell mondjam, hogy valami, valami kudarcot volt, csak erre akartam utalni. The procedure of the blue card is a kék kártyának a lényege az, hogy kérdést tegyenek fel, nem az, hogy uh, ki uh, igazítsák az eredeti beszédet, hogyha meg akarja válaszolni bármi nemű kérdést, amit felfedezni vélt ebben a hozzászólásban, akkor megadom a szót. Hozzászóló. Egyetértek tulajdonképpen Jimenez képviselőasszonyjal. Igaz, hogy a keresztény kisebbség elleni támadást ítéljük el. Ez egyetértek, persze utalnunk kell arra, hogy keresztény gyökerei vannak Európának is, ami nekem azonban sajnálatosnak tűnik az az, hogy hát nem igazán hízelgő megállapítani, látni azt, hogy a frakciók között az egyes kifejezéseken vitatkoznak, és a végén ebből negatív üzenetet lehet levonni. Ez egy globális fontos kérdés, nem csak az Ásababról van szó, ISIS, Boko Haram, ez a probléma, olyan problémáról van szó, amelyet intelligensen kell megközelíteni, hiszen nagyon sok kisebbség eh, üldöztetéséről van szó. Köszönöm szépen, Jorgos er- eh, következik. Köszönöm szépen, elnök úr ezek a tragikus és elfoghatatlan események. A Karisai Egyetemen a 147 diák meggyilkolása egy olyan valósággal szembesít bennünket, amelyet eddig nem vettünk eléggé komolyan. Keresztényeket világszerte üldöznek és gyilkolnak meg iszlamista szervezetek. Az Open Doors szervezet azt mondja, hogy 50 országban, ahol a keresztényeket üldözik, 40 muszlim ország. E, tehát 8, az, az, az üldözött keresztények 80% a muszlim országokban él, függetlenül a politikai pozíciótól. Tehát nem szabad, hogy meglepje bennünket az, hogy az iszlamista terror áldozatai nagy részt keresztények. Azonban az is elhangzott, hogy az Európai Unió és a nyugat nem, ele, nem tesz eleget nem igazán a, foglalkozunk az áldozatokkal. Istenen kívül senkinek nincs joga eldönteni, hogy mikor halunk meg, hogyan halunk meg, és hol halunk meg. Ezért el kell utasítani teljes mértékben ezeket a cselekedeteket. Nem engedhetjük meg, hogy további áldozatok legyenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Másfél percben Elizabeth Gardini következik. Köszönöm, elnök úr. Megint megsiratjuk a halottakat, az áldozatokat, de nincs elég bátorságunk feltenni a kérdést, hogy kik ezek a halottak, miért következett be mindez. Nincs ez elég bátorságunk, félünk attól, hogy megbírkozzunk a keresztény fóbia jelenségével. Európának kell ezt a küzdelmet vezetnie. Mindig azt állítjuk, hogy az alapértékeink mellett állunk ki, de ehhez hozzátartozik a vallásszabadság is. Ez a legszentebb alapjogunk, ez tulajdonképpen a, ebből ered az összes többi alapvető jogunk is. Éppen ezért ki kell állnunk emellett, hiszen ezen mérhetjük azt, hogy mennyire szabad egy társadalom megtapsoljuk a pápát, amikor ennek fényében nyilatkozik, de ha nem így akarunk viszonyulni ehhez, akkor ne tapsoljunk, akkor tegyünk valami mást, reagáljunk másképp. Persze azt állítjuk, hogy a keresztények kisebbségben vannak Kenyában, de ez nem igaz, hiszen a lakosság 83%-át alkotják. A keresztények mártírok, hogyha kisebbségben vannak, de akkor is, hogyha többségben vannak. Az elmúlt században több keresztény mártír volt, mint az ókori Rómában, és a fejlemények egyre szörnyebb méreteket öltenek és elfogadhatatlanok, amikor az embereket lefejezik vagy elégetik. Hogyan legyünk elég bátrak ahhoz, hogy kimondjuk azt, hogy keresztényeket üldöznek ott? Kész arra, hogy egy kékkártyás kérdést megválaszoljon Korra úrtól? Parancsoljon! Köszönöm szépen. A kolléganőtől, Elizabeth Gardini-től szerettem volna valamit kérdezni. Kenyában nem eh, muzulmánokat eh, gyilkoltak meg. Ez eh, nem egy olyan támadás volt, vagy inkább ezt a kérdést teszem fel, hogy ez nem egy olyan támadás volt, amely a keresztények ellen irányult? Ha a keresztények vannak többségben, akkor nem kell annak ellenére egyértelműen fogalmazni mm, az kijelenteni azt, hogy a vallás alapján nem támadhatnak senkit? Annyira egyet értek önne, hogy az iraki patriárkát javasoltam a Szaharov díjra, hiszen ő az, aki védi Irakban az összes keresztény kisebbséget, de hogyha egy ilyen óriási mészárlással állunk szemben, amikor az embereket eh, kiválasztják a vallási hovatartozásuk miatt, és legyilkolják őket azért, mert nem tudnak a Koránból idézni, vagy eh, keresztet viselnek, akkor ezek mártírok. Sajnos ez van, ez a helyzet. És az igazság az, hogy eh, nagyon nagy számban vannak jelen a keresztény mártírok. Miért nem fogadjuk el a valóságot? Köszönöm szépen, egy percben Nina Gél. Köszönöm, elnök úr. Az oktatás által hajtják végre ezen támadásokat, ahogy Kenyában vagy például Szomáliában, az Al-Shabaab szó szerint egy bombát helyez az afrikai kontinens jövőjére. Mondanom sem kell, hogy ezt nem engedhetjük meg, teljességgel elfogadhatatlan, és szeretném részvétemet kifejezni azon családok felé, akik elveszítették családtagjaikat, hozzátartozóikat. Ezen terrorista szervezet több országra kiterjed, és nagyon jó rendszeren és jól szervezett rendszeren keresztül szerzi a finanszírozását. Éppen ezért egy átfogó, határozott válaszra, válaszra van szükségünk. Koordinálnunk kell a kenyai kormányjal, amely a közelmúltbeli mészárlásra nagyon halvány választ adott. Bármilyen stratégiát is fogadjunk el, ez meg kell, hogy oldja a megosztottságot. Nem szabad, hogy ezt súlyosbítsa, és ami nagyon fontos, hogy mindig, amikor valamilyen csoport kivantéve az üldözésnek, az egész társadalom szenved emiatt. Ne felejtjük el, hogy, te, hogy Kenyában a terrorizmus ellenes intézkedések megbélyegezték a muzulmán közösségeket is a keresztények mellett. Tehát az én üzenetem a bizottság és a főképviselő, valamint a kenyai kormány felé az az, hogy egy stratégiára van szükségünk, amely biztonságot hoz mindenki számára, teljesen független attól, hogy mely vallás híve. Egy percben Frank Fogelmaier a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. 147 hallgató meggyilkolása egy csúcspontot jelent egy egész sor véres fellépés során, amit az álsába követett el. Hölgyeim és uraim, sokan ma is akarják elhinni, hogy mi történt, de igenis célzottan keresztényeket öltek meg, és hogyha az EU akarja akadályozni, hogy az iszlám nevében folytatott ilyen fellépések meg ne, ne folytatódjanak, akkor reakciót kell mutatnunk. Az álsábáb ellen a származási országában odahaza kell fellépni, itt Szomáliáról van szó Igenis, de odahaza is nekünk is lépnünk kell a terror ö, ö, csoport iszlám háttere ugyan felkerül a szövegbe is, de valójában nem mindenhol szerepel. Ezért attól tartunk, hogy továbbra is gyáván ö, elfordítjuk a fejünket a helyet, hogy megneveznénk, hogy keresztényeket üldöznek. Igenis az egész világon üldözik, és nem a kommunisták meg a nácik, és nem a buddhisták, hanem az agresszív, fundamentalista iszlám üldözi a keresztényeket az egész világon. Köszönöm, Obermeyer úr. Másfél percben Davos Stier következik. Elnök úr, az elején szeretném kifejezni a rokon szemlemet és együttérzésemet azon családokkal, akiknek a gyermekeit Kenyában megölték. Igen, keresztény diákokról volt szó ezt tudjuk, de ez nem egy kivétel. A keresztények 70%-a Irakban el kellett, hogy hagyja a hazáját, illetőleg az otthonát. Szíriában a keresztények eh, igenis nagyon nagy számban menekülnek. A leginkább a keresztényeket üldözik, eh, vallási kisebbségként az egész világon. Ezt látnunk kell tőlük Igenis, látjuk, hogy mennyi intoleranciát látunk számos országban egyébként. Igenis, beszélnünk kell a legkülönbözőbb témákról, de, ne, de gyakran nem beszélhetünk a magunk körében a keresztények üldözéséről. Itt persze nem csak a keresztény üldözések ellen kell fellépnünk, igenis a kereszténység, vagy egy bármilyen vallás életünk részét képezi. Ez nem teljesen magánszféra, ennek van egy társadalmi dimenziója, és ezért be kell látni, hogy, és meg kell említeni, hogy milyen valláshoz tartozunk. Azt gondolom, hogy Európa végét jelenteni, hogyha nem tartanánk ki a saját gyökereink mellett. Igenis, lát, látjuk azt, hogy igyekeztek megakadályozni ezt az állásfoglalást, de miért nem adjuk fel, hogy elmondjuk a véleményünket? Igenis, fellépünk a keresztények küldözés ellen és a fanatizmus ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mizi asszony, egy perc. Minkejel fatti libertata religion u a principi fundamentali. Köszönöm szépen. A vallás szabadság e, alapvető e, szabadság, szabadságjog. Kenya etnikai, vallási, sokszínű, sokszínű ország, azonban sajnos nagyon nagy a bizonytalanság, a terrorizmus és a vallási bizonytalanság mind-mind oda vezetnek, hogy a Kenyában békében élni kívánó emberek jogait szlábbal tiparják. Az, az oktatáshoz való jog nem um, luxus, ez egy alapvető jog. Úgy látszik, hogy Malala példájából semmit nem tanult a világ, hiszen nagyon fontos, hogy jobb megoldásokat adjunk a terrorizmus elleni harcban. Az iskolákat meg kell védeni az ilyen támadások ellen. Az diákokat védeni kell, óvni kell, és ösztönözni, hogy tanuljanak. Az Európai Uniónak felelősséget kell vállalnia, és segítenie kell a kenyai hatóságoknak a gyermekek megvédésében, a, és az oktatáshoz való jog gyakorlásában. Hosszú távú konkrét megoldásokat kell a terrorizmus elleni harcban eh, elfogadni és megvalósítani. Köszönöm szépen! Szeretné, ö, szeretne valaki ö, hozzá, önhöz föltenni egy szóbali kérdést, egy kékkártyás kérdést, vállalja-e? Ha igen, akkor megadom a szót fél percre Nekov úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Afrika szarvánál azt látjuk, hogy folyamatosan terjed a szélsőségesség, és ez bevándorlási hullámhoz vezet. Nem gondolja-e, hogy az Európai Uniónak valami konkrét dolgot kell tennie annak érdekében, hogy ezt a problémát megoldjuk. Stratégiákról beszélünk, mindenféle teóriáról beszélünk, de konkrét intézkedésekre van szükség. afrika Igaza van. Az Afrika szarván lévő országok különböző problémákkal küzdenek, különböző etnikumok, különböző kultúrájak, vannak gazdasági problémák, de vannak olyan országok is, ahol a terrorizmus elterjedt. Az Európai Unió nem vehet mindenkit egy kalap alá, a különbözőek a megoldások. Az Európai Uniónak fel kell ismernie, hogy a megoldásokat minden egyes országra külön testre kell szabni. Köszönöm szépen, Alió Mari következik másfél percre. Alió Mari asszony. Igen, másfél percre elnézést, elnézést. Igen, nem vettem észre. Azt gondolom, hogy elengedhetetlen, mint ahogy már többen is mondtuk, hogy az Európai Parlament a feladatát végezze el. Nem mondhatjuk azt egyrészt, és ez a történelmi valóság, hogy Európa keresztény gyökerekkel rendelkezik, miközben ezt nem érvényesítjük, és figyelmen kívül hagyjuk, hogy mi történik a világban. Geostratégiai problémáról van szó. Egyes csoportok szándéka E, egységet, e, vallási e, egységet létrehozni egyes államokban, de ez nagyon nagy veszély. Abban a pillanatban, ahol mono vallású országok vannak, ezek az országok feszültséget fognak kelteni a szomszédos országokkal. Tehát a az a probléma, hogy ezzel a háborús helyzetek általánossá válhatnak. Geostratégiai probléma, filozófiai probléma, ez és politikai és humanitárius válság. Európa a tolerancia bajnokának, az népek megértésének a bajnokának vallja magát, hát akkor itt az ideje, hogy fellépjen, és érvényesítse a tiszteletet mindenkivel szemben. Egyrészt feladatunk ez a kenyai keresztényekkel szemben, de még jobban feladatunk ez a többi, a más országokban élő, kisebbségben élő keresztényekkel szemben, és nem csak szavakkal kell őket támogatnunk, hanem fellépéssel, parlamenti képviselőnek lenni, ez nem csak azt jelenti, hogy beszélünk, hanem az, hogy cselekszünk. Még lehet, hogy további 30 másodpercig beszélhet Áljó Maria asszony, mert egy kérdést szeretne föltenni önhöz, egy képviselőtársa, kék kártya. Köszönöm szépen, Negreszkú úr. Hallottam önt már többször is beszélni, miniszter is volt Franciaországban. Ön milyen típusú tevékenységet, fellépést, akciót követel az Európai Uniótól? Most egy ország, hogyha vallás, ezt ön kritizálta, de csak ezért nem lehet felépni egy országgal szemben. Most milyen tevékenységeket, milyen fellépések, akciót, katonai vagy más akciót ösztönöz ön? Válasz. Két-három típusú fellépésre van szükség, van lehetőség. Az egyik a kormányzattal szemben, itt teljesen világos, hogy az ország kormányzati feladatait nem vehetjük át, de párbeszédet kell folytatnunk, vitát kell folytatnunk, sőt, egyes esetekben kicsit szigorúbb vitát ezekkel az országokkal, hogy felmutassuk nekik, hogy nem az ő, nem állhat érdekükben a monovallásos, egyvallású rendszer létrehozása. Másik, meg kell győznünk és oktatnunk az embereket a toleranciára. Köszönöm szépen, egy percre Párnyó úr a szó. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, ez valóban horrorisztikus esemény, amire sor került, a 147 diáknak a lemészárlása az Alsebab által. Egy kérdés, amit felmerül a kenyai biztonsági helyzettel kapcsolatban. E, a biztonsági erők négy, néhány perccel a rendőrség néhány perccel a, a merénylet után megjelent, de a katonaságra több órát kellett várni. Jobb kérd, jó kérdéseket tettünk itt föl parlamenti képviselőként. Az Európai Uniónak már van biztonsági szerepe a területen. Kenyában van egy biztonsági misszió a kalózkodás elleni harcban, Szomáliával is együttműködünk a kalózkodás elleni harcban. Nem gondolják el, hogy végig kellene gondolni egy regionális stratégiát annak érdekében, hogy az UTM, szomáliai UTM missziót kiterjesszük a terrorizmus elleni harcra is. Köszönöm szépen, Kelem úr, a szó egy percre. Köszönöm szépen. Garisszában majdnem 150 mm, ártatlan fiatalt gyilkoltak meg. A legtöbben közülük keresztények voltak, elválasztották őket a többiektől, és meggyilkolták őket. A szolidaritás és a cselekmények elítélése szükséges, de nem elég. Egyértelműen nem elég. Garisszában egyébként tízszer annyi volt az ártatlan áldozat, mint Párizsban a Charlie Hebdo támadás esetében. Persze itt nem a számokon van a lényeg, hanem azon, hogy ugyanolyan határozottsággal és eltökétséggel reagáljunk. Ha így ezt megtesszük, akkor mindannyian elmondhatjuk, hogy én is keresztény vagyok, ahogyan ezt Gárdini kollega javasolta. Az EU szempontjából a keresztények üldözését be kellene építeni a harmadik országokkal való stratégiába. Ami pedig a többi vallást illeti, úgy gondolom, hogy a muzulmán vezetőket fel kell szólítanunk arra, hogy a Jordán király példáját kövessék, aki elítélt mindenfajta terrorista támadást az emberiesség és az iszlám vallás elleni támadásnak minősítve azokat. Köszönöm szépen, Zsufrida képviselő, következik egy percben. Köszönöm szépen. A keresztény diákok elleni támadás, mészárlás, megrökönyödést, megbotránkozást vált ki. Itt diákokról van szó, és a terror szervezetek gyilkos lendülete egy ennél sokkal elfogadhatatlanabb dimenziót is ölt, hiszen itt egy felsőoktatási intézmény volt a célpont, amely a tanulás, a gondolatok megosztásának békés helyszíne. A fiatalok megfélemlítése volt a cél annak érdekében, hogy még inkább fokozzuk az erőszakot. Ezzel gyakorlatilag a teremtő erőt pusztították el a fiatalokat. Nem szabad olyan helyzetbe helyezni, hogy saját maguk gondolkodjanak, vagy jövőt építsenek fel. Nem szabad, hogy saját rendet építsenek fel. Európának azonban ezt a reményt fenn kell tartania, védenie kell a diákokat, hogy ne adják meg magukat az erőszak előtt. Tőkés úr, egy perc. Madame Chair, Elnök asszony, igen, tisztelt kollégák, az állásfoglalásunkkal a mai napon együttesen elítéljük a keresztények üldözését és az ellenük irányú támadásokat. Ide tartozik a kenyai diákok meggyilkolása is. Ugyanebben a szellemben össze kell tartanunk, hogyha a vallás vagy a véleményszabadságot sértik meg, mivel ez egy alapvető jog a Európa keresztény gyökerei megkövetelik, hogy felelősséggel legyünk a világban élő keresztényekkel szemben. A keresztények a leginkább üldözött vallási csoport az egész világon. Az Al-Shabaab nyíltan állította, hogy háborút visel a keresztények ellen. A mai konszenzusból kiindulva biztosítsuk be azt, hogy a keresztények üldözése prioritást élvez az EU-n belül, a külügyi szolgálaton és a tagállamokon belül is. Az emberi méltóság és az élet megvédése a mi felelősségünk. Köszönöm szépen, Weidenholzer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezek a rettenetes események nem jelentenek kivételt itt olyas valamiről van szó, ami időnként szinte rendszeresen előfordul egy adott minta alapján. Keresztényekről beszélünk, másképp gondolkodok, más hitűek voltak érintve diákok, és nagyon sok nő volt közöttük. Ez egy minta. Boko Haramról beszélhetünk, Táj is, ISIS, bárki másról beszéltünk, a minta ismert. Ugyanígy történnek a dolgok. Ami nekünk szent, azt teszik tönkre, és rombolják le annak érdekében, hogy önkényuralmat alakítsanak ki. Meg kell, hogy mondjam őszintén, örülök annak, hogy a mai vitára sor kerül, mert már azt hittem, amikor ezek a hírek olyan gyorsan eltűntek a médiából, hogy szinte kettős mércét alkalmazunk, és van egy hierarchia a szörnyűségeken belül. Az ember élet, ember élet, és bárhol is történjék ilyen terror támadás, a vallásszabadság ellen, akkor azt nekünk el kell ítélnünk. Köszönöm szépen. A Daktusen úr egy percben. Az egyik túlélő a támadások során, amit al követett, követett el Kenyában, a következőket mondott kiválasztották a keresztény diákokat, külön választották az iszlámtól őket, és ott a helyszínen megölték őket. A terroristák 147 ártatlan életet oltottak ki, sokat lefejeztek közülük, és közben a Koránt idézték, ez egy támadás sok közül egyébként, amit a kenyai egyetemen láttunk, a keresztények ellen irányuló támadásunk. Mi 300 millió keresztény él fenyegetettségben az egész világon, és több százezer hal meg évről évre, mert üldözik őket a közel-keleten például falvakat, ö, ö, falvakat űztek el az iszlám erők előretörése során. Éppen ezért a mi felelősségünk, hogy reagáljunk erre, ha ezzel szembesülünk. Létre kell hozni egy békés övezetet az ország északi részén, és, és, és mindenhol fel kell hívnunk a figyelmet a világon, ha ilyen történik. Köszönöm, Stetina úr, egy percre. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a holokauszt a kollektív kollektív bűnnek, bűnösségnek a példája volt. A második csecsenyi háborúban azt mondta nekem egy csecsen, hogy az a bűnünk, hogy csecsenként születtünk. A kollektív bűn, bűnösség nevében 80 ezer embert ölt, öltek meg a polgárok közül, aztán a tucik és a hutuk ugyanebnek az elvnek a nevében ölték egymást. A garészai meggyilkolt diákoknál és a kollektív bűnösségre utaltak. Ezért ölték meg őket, mert keresztények. A Charlie Hebdo ügye ugyanilyen. Az általános gyűlölet példájára példáját éljük itt meg. A gyűlölet a legtöbb konfliktus kínpattantója. Emlékezzünk Hans King nagy katolikus hozzászólóra, e aki azt mondta, hogy a vallásszabadság nélkül nem lesz béke a Földön. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólások következnek. Peti asszonyi a szó egy percre. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, a e keresztények üldöztetése a világban, korábban Szomáliában, Kenyában, Szíriában, Afganisztánban valósul meg. A Dél-Koreában, Szomáliában, Irakban nem csak, hogy megtisztelt az embereknek, a, hogy a vallásukat gyakorolják, hanem nem is gondolhatnak rá hogyha a vallásukat gyakorolják, akkor kivégezhetik őket. Az emberi jogok ilyen típusú megsértését nem ignorálhatjuk. Ez tulajdonképpen népírtás. A fiatalok meggyilkolása Kenyában folytatása annak, amit Pakisztában, Pakisztánban és Nigériában látunk. Hogyha valaki azért öl meg egy fiatalt, mert keresztény, akkor a jövőt és a vallást öli meg. Az egyik legrégibb vallásról van szó, amely túlélte az üldöztetést, meddig fogjuk még a Moncius Pilátushoz hasonlóan kezünket mosni. Most itt az ideje, hogy nemet mondjunk erre. Csaputór. Köszönöm szépen. A vallás szabadság és a gyakran meghúzódik a vallásos konfliktusok hátterében, gyakran támadják a vallásokat gyakorlókat a terrorista szervezetek, független attól, hogy milyen valláshoz tartoznak. Indiában, Pakisztában, Afrikában is véres támadások áldozatává válnak a hívők. A nemzetközi közösséget fel kell hívni, hogy ne maradjon tétlen ezen mészárlások előtt. Most kell küzdenünk, az olyan támadások ellen, amelyeknek a keresztények az áldozatai, és az elkövetők az iszlám szélsőségesek, akik úgy gondolják, hogy az iszlamizáció felé vezető úton a keresztények veszélyt jelentenek. A kenyai mészárlás csak egy példa a sorban. Ezt egy egyetemen hajtották végre, a Garissa Egyetemen 147 ember életét oltva ki a cél nem csak az volt, hogy vért ontsanak, hanem azt is, hogy Kenyát megfosszák méltóságától és jövőjétől. A nemzetközi közösségnek és Európának ki kell vennie folyamatban a részét. Merci, j'étais sur le point de vous dire d'aller plus Köszönöm szépen, már éppen meg akartam szakítani, és azt akartam kérni, hogy lassabban beszéljen. Maria úr, következik egy percre. Köszönöm szépen. az üldözések és a keresztények elleni támadások elfogadhatatlanok. A legutóbbi eset 147 keresztény hallgató lemészárlása volt az gariszai Egyetemen az Ásabab milíciák részéről, akinek, akiknek a bázis a Szomeljában található a Boko Haram és az Ásabab tombolnak Európában és emellett a keresztények üldözése Líbiában, Nigériában, Szíriában és más országokban is előfordul. Természetesen más országokban a muzulmánokat üldözik, és számos háborúnak ez a gyökere. Ezen háborúk gyakran rendkívül véresek. A kenyai összetűzések és Afrika más részein az összecsapások ugyanakkor nem feltétlenül vallási alapúak, gyakran a gazdasági érdekek eh, húzódnak meg a háttérben, az országok eh, elszegényedtek. Évtizedekkel előtt, évtizedek eh, régebben voltak ilyen esetek, és látható volt, hogy a fejlemények így alakulnak. Jakovsics, une minute également. Köszönöm szépen, megadom a szót a következő hozzászólónak, tiszt, megint csak egy percre. Je samo jedna od terorističkih organizáció koja danas terorizira ljude. Az Al-Shabaab egy terrorista szervezet a sok közül, amely embereket terrorizál az egész világon, és a többi terrorista szervezethez hasonlóan az áldozatait és céljait igen alaposan válogatja meg. Ezért ö, azt láttuk az egyetemi kampuszon is, Kenyában fiatal embereket öltek meg, fiatal személyeket, egy ország perspektíváját és jövőjét támadták itt meg. Ki kell mondani világosan, hogy itt fegyveresek léptek fel, de nem csak fegyverekről van szó, nem tudjuk elfogadni a vallásháborúkat, ezt kell mondanunk Európában. Ez a legfontosabb üzenet. Polcsák úr, szó. Děkuji, paní předsedající. Já jsem přemýšlel nad tím... Eh, Köszönöm szépen. Végig gondoltam, hogy hozzászóljak-e Igenis, bizonyos félelmeket szeretnék kifejezése juttatni, ezért kértem végül is szót. Abból indulok ki, hogy talán sokan nevetnek azon, amit mi mondunk. Fontos, hogy vannak erkölcsi autoritások, mint a pápa például, de iszlám lelkészek is elítéljék az ilyen akciókat, hogy közösen adjanak ki valamilyen nyilatkozatot azok ellen, akik radikálissá válnak, és el kell mondani nekik, hogy ez így nem megy tovább, ez nem a hitükhöz tartozó dolog, a különböző vallási közösségek vezetőitől várnánk egy ilyen nyilatkozatot, ez egy fontos iránymutatás lehetne. A felekezeti gyűlölet olyas valami, amely hozzájárul a fiatalok radikalizálódásához. Köszönöm szépen, Foncurika a képviselő következik egy perce. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy én vagyok az utolsó, aki hozzászól a témában. Az emberi életek, eh, amelyek a háború, az ignorancia eh, áldozatává váltak, eh, ezek mind elhalványultak a gariszai terrorista cselekmények árnyékában. Úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakban az iskolák és az egyetemek elleni terrorista támadások megsokszorozottak. Ez nyilván nem véletlen. A terroristák utálják és gyűlölik az iskolákat és az oktatást nyilván azért is, mert egyeseket kizártak az oktatásból. Hogyha a terrorizmus ellen harcolni akarunk, akkor el kell érnünk azt, hogy a fiatalokat ne vonzák ezek a szélsőséges trendek. Nagyon fontos a beruházás, a köz, a magánberuházás az oktatásban. A az emberi jogok eltibrása elleni harc, a rebelisek elleni harc, azonban a felkelések és ezek a konfliktusok gyakran összekapcsolódnak az általános szegénységgel. Elnézést, hogy csalódást kell okoznom, nem ön volt az utolsó hozzászóló, Kálva úr lesz az. Madam President. Elnök asszony, a terrorizmust el kell ítélni milyen ideológia, bármilyen ideológia húzódik meg mögötte, legyen az politikai vagy vallási, az Al-Shabaab, az ISIS és az Al-Qaeda egyértelműen mindenkit ellen um, irányulnak, mindegy, hogy milyen vallásúak. A kenyai, a kenyai diákok uh, meggyilkolása a feszültségek keltésének céljával um, történt. A muszlimok és a nem muszlimok közötti um, feszültséget kívánják erősíteni hogyha a terroristák akkor érik el az első sikereket, hogyha az emberek már nem hisznek, nem bíznak egymásban, ja, hogyha gyengülnek a szociális kötelékek, ezt nem engedhetjük meg. A terrorizmus elleni harc nem arról szól, hogy a keresztények a muszlimokkal szemben, vagy a muszlimok a zsidókkal szemben lépjenek fel, hanem mindenki együtt a szélsőségesek ellen, a radikálisok ellen. Együtt kell fellépnünk a terrorizmus és a gyűlölet ellen. Egységesíteni kell az értékeinket, a e, szabadság és a demokrácia értékeit. Köszönöm szépen, most vége a KCTI-nak, most megadom a szót a biztos úrnak. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt e, képviselők. Ez a vita jelzi, hogy a társadalmi különbségek között e, a radikalizálódásnak megvannak a közös vonásai. A hátsó problémák, a szegénység, a marginalizálódás, a munkanélküliség, a diszkrimináció, a kizártság, a kirekesztés, a radikalizálás felé terelik a fiatalokat. Ezen problémákkal kell megküzdenünk. A gyenge vagy korrupt kormányok is a közös nevezőköz tartoznak. A kormányoknak fel kell vállalniuk a felelősségüket, és az Európai Unió már most is támogatja a jó kormányzással kapcsolatos fellépéseket, és még többet tehet a peremre rekedt fiatalok és csoportok vissza kell, hogy szerezzék az önértékelésüket és az optimizmusokat, de nem a szélsőségesség által, amely által hírnévre vagy tesznek szert, vagy hősé válnak, hanem a kormányzatoknak megfelelő akadémiai és társadalmi ö, oktatást kell, hogy biztosítsanak számukra, hogy méltó életet élhessenek. A garisztai gyilkolások, mészárlások megint csak bebizonyították a lehetőleg tragikusabb módon, azt, hogy az oktatás volt a terrorizmusra és az erőszakra nézve a legnagyobb fenyegetés. Együtt kell dolgozzunk minden egyes szinten, nemzetközi, regionális és helyi szinten is, hogy céltáblánk legyen a radikalizálódás, és éppen ezért egy egy fentről lefelé és egy lentről felfelé irányuló megközelítésre van szükségünk. Biztonsági stratégiák, fejlesztési stratégiák eh, szükségesek, koordináció ezek között, és integrálnunk kell a radikalizálódás elleni küzdelmet, valamint a szélsőségek eh, elleni küzdelmet, egy horizontális kérdésként kezelve ezt. Elismerem azt, hogy eh, óriási, óriási kihívás előtt állunk, de kész vagyok arra, hogy felhasználjuk a rendelkezésünkre álló eszközöket a lehető leghatékonyabb módon. Tegnap a bizottsági közleményünk a kapacitás építésről a támogatás, a fejlesztés támogatása céljából megerősítette, hogy a fejlesztés és a biztonság között milyen szoros a kapcsolat. Az európai válaszadás koordinált lesz, egyeztetni fogunk, és figyelembe vesszük a fejlesztés és biztonsági komponenseket. Ez minden egyes jövőbeli válság során megjelenik majd, amikor küzdünk a szélsőségesség szemben, amelynek áldozatai a keresztények. Köszönöm szépen.